holnap, illetve péntek délelőtt egy busz Bodulban egy személyautóval ütközött, mindkét jármű kigyulladt, ez volt a legsúlyosabb gépjármű baleset, amiben 43-an estek áldozatul, zömmel idős kirándulók pár kilométerre az otthonuktól. És mivel most Franciaországban vagyunk, az Európai Parlament nevében a sérülteknek, a túlélőknek a legjobbakat, legjobb felépülést kívánom, illetve az áldozatok családtagjainak, ismerőseinek pedig az együttérzésemet. A, hogy uralkodni tudnak az veszteség,